És ezzel megnyitom az Európai Parlament ülését, amelyet 2018. április 19-én fejeztünk be. A 19 -e, április 19 a jegyzőkönyvet kiosztottuk, ezzel kapcsolatban vannak-e megjegyzések?